ösztönzi a fejlődést. Az európai állampolgárok az európai kormányoknak 0,7%-ot kellene elérni ezen a területen, nálunk ez 1%. Árnyék előadóként tudom, hogy mik a legfontosabb prioritások, főleg a fejlesztés területén tudom ezt elmondani, hiszen kiegyensúlyozott, ambiciózus költségvetésre van szükség, erősebb együttműködésre van szükség az emberi jogok területén. Fontos, hogy a civil szervezeteket is támogatni tudjuk. Fontos, hogy a nők jogaiért tegyünk. Fontos, hogy a reprodukciós egészségügy területén és a szexuális jogok területén is lépjünk. A klíma területén is nagyobb befektetésekre van szükség. A humanitárius szereplőként se léphetünk vissza. Egyre több válság van a világban, egyre többen menekülnek. Végül tíz év múlva kellene a fenntartható fejlesztési célokat teljesítenünk. Ez prioritás kell, hogy élvezen, és amit most meghatározunk, az ilyen szempontból is meghatározó lesz. Köszönöm szépen. Howard kollega következik. Köszönöm, elnök asszony. A 2020-as költségvetés két prioritása a klímaválság, illetve a fiatalok jövőképe meg győződve arról, hogy nem politikusoknak, hanem tudósoknak, mérnököknek kell majd megoldani az átállást az alacsony szénkibocsátású gazdaság felé, hogy a megfelelő eszközöket kell számukra biztosítani, de ők fogják elvégezni ezt a munkát. A tudomány ez az eszköz, és ezt vágják vissza ezzel a költségvetéssel. A gazdaság változásai súlyosan érintik a fiatalokat. Nagyon nagy ostobasság, hogyha az ifjúsági munkanélküliséget is negatívan fogják érinteni ezek a csökkentések. Teljesen inkoherens ez a tervezet. Fűnyírót, módszerrel minden csökkentenek. Az uniós költségvetés az országok közkiadásainak csak egy töredéke. Európának válaszokat kell tudni adni a nagy kihívásra, és itt semmilyen határ nem szab ennek gátat. Köszönöm szépen, kedves kollega. Eljutottunk a spontán felszólalásokhoz. Két kollega kért szót. Az első képviselő Mavrides úr parancsoljon. Köszönöm szépen ma délelőtt az Európai emberi jogi Bíróság előtt az Európa Tanács emberi jogi biztosa Törökországgal kapcsolatban azt mondta, hogy szisztemikus szinten nem tudnak független igazságszolgáltatást biztosítani, és az Erdogán kezében van az igazságszolgáltatás az ő eszköze. Ma itt a parlamentben a külső hatásokról beszéltünk, Ugyanez a rezsim, amiről az Európa Tanács emberi jogi biztosan beszélt, ugyanez a rezsim beavatkozik az Európai Uniós országokba, a vallásszabadságra hivatkozom, mint például Bulgáriában, vagy pedig észak Ciprus elfoglalásával. Több milliós finanszírozást biztosít az Európai Unió ennek az országnak. Én biztos vagyok abban, hogyha az európai állampolgárok elmondhatnák erről a véleményét, biztos vagyok benne, hogy egyértelműen megtagadnák ezt a finanszírozási támogatást. Köszönöm szépen, akkor ezzel Tomásics Tomášić képviselő gospođo predsjedavajuća u predrecesijsko vrijeme važno je biti. köszönöm szépen a recesszió előtti időszakban nagyon óvatosan kell eljárni a köz, a költségvetéssel, föl kell készülni a válság időszakra, ami elkerülhetetlenül előttünk áll, hiszen csökken a gazdasági növekedés az egész kontinensen. 21%-ot a költségvetésből, a 20-as költségvetésből klímaváltozás ellen használunk fel, és ezzel elsősorban drága közpolitikákat fogunk finanszírozni. Ez pontosan azt bizonyítja, hogy a korábbi válságból nem tanultunk semmit, pedig hatalmas szakadékot alakított ki az előző válság észak és dél között a kontinensen. Kétségtelen, hogy a szükség van a klímaterületen az cselekvésre, de itt a rendkívül fontos lenne a vállalkozások közötti együttműködés, és nem pedig drága közfinanszírozással tudjuk ezt megoldani, amelynek a hatása is kétséges. Köszönöm szépen, van még egy kis időnk. Hámi úr jelentkezett még. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Ez a kontinens az Egyesült Államoknak hálával tartozik, és a NATO-nak. Sokat hallottam a költségvetés 2020-as, 2021-es előirányzatairól. Ezen költségvetési előirányzatokban van egy 21 milliárdos előirányzat, amely egy határvédelmi szervet hozna létre, vagy határerőt hozna létre, ez ez Egyesült Királyság, Görögország és néhány más ország kivételével, akkor, amikor senki nem tartja be a NATO-s kötelezettségét, akkor ez elfogadhatatlan. Valamit tennünk kell annak érdekében, hogy a NATO kötelezettségeinket betartjuk, ahelyett, hogy egy független erőt hozunk létre az európai kontinensen, amit amúgy, amire amúgy sincs szükség, amit nem kellene csinálni. Köszönöm szépen. Akkor ezzel rátérünk Téli Kájnen kép, ö, miniszter úrra. Tessék, öné a szó. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani ezen érdekes és gyümölcsöző vitáért számos jegyzetet készítettem az önök megjegyzéseiről, és a mai vita megmutatta, hogy eltérően látunk bizonyos dolgokat, de a legtöbben azt a közös célt dédelgetjük, hogy 2020-as költségvetést elfogadjuk. Várjuk az Európai Parlament 2020-as álláspontját, írásos álláspontját, és ez alapján folytatjuk a tárgyalásokat, hogy novemberben megegyezésre jussunk. Tudjuk, hogy számíthatunk a bizottságra, a bizottságra, amely őszinte közvetítő, tisztességes közvetítő és kiegyensúlyozott javaslatokat nyújt majd be. Európa olyan költségvetést kell, hogy kapjon, amely megfelel a polgárok elvárásainak. Tehát olyan területeken kell kiadásokat tervezni, ahol ez szükséges, és mm, figyelembe kell venni, hogy a polgárokat a lehető legkisebb mértékben szabad csak terhelni. Én meg vagyok róla győződve, hogy a parlament és a tanács elkötelezettségével képesek leszünk időben megegyezésre jutni. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmüket és a hozzászólásaikat. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen, Déligen miniszter úrnak, akkor ezzel lezárom a vitát, és rátérünk a következő napi rendi pontra, eh, amely nem más, mint a tanács és a bizottság nyilatkozatai Európa jövőjével kapcsolatban. És akkor most a miniszter fogja kezdeni, Tupurájnen miniszternek fogok szót adni. herzlich willkommen frau ministerin! sie haben das wort. miniszter asszony köszönöm szépen elnök asszony tisztelt képviselők! a mai vita a mai téma arról szól hogy tanuljunk a történelemből ből. Az, autor, az autoritár és a totalitárius rendszerek Európában egy szörnyű, sötét fejezetet képviselnek. Az emlékezés az nem csak azt jelenti, hogy visszagondolunk, hanem az emlékeket életben tartjuk, és nem engedjük meg, hogy ne vegyük észre a súlyos eseményeket. A múlt megértése és a tudatosság elengedhetetlen. George Sampalaya eh, azt mondta, hogy aki nem eh, emlékszik a múltjára, az arra ítéltetik, hogy azt újra elismét, megismételje, eh, mondta egy spanyol filozófus az emberi méltóság, szabadság, egyenlőség, joga, joga, jogállamiság, emberi jogok tiszteletben tartása, ezek az európai értékek, amelyek az európai demokratikus társadalom alapját képezik, és az európai együttműködés alapját is. A közös értékeink lehetővé tették azt, hogy Európában a leghosszabb békeidőt élvezhessük. Szerencsére a fiatal, legfiatalabb generáció nem szenvedett a totalitárius rendszerekből, rendszerektől, de fennáll annak a veszélye, hogy túlságosan magától értetődőnek tartjuk a szabadságunkat. A közös értékek, főleg a jogállamiság tiszteletben tartása a legfontosabb prioritások közé tartozik a finn elnökség alatt. A demokrácia tiszteletben tartása, az alapjogok és a jogállamiság eh, erős, szimbolikus értékkel tarta, eh, rendelkeznek, és az Európai Unió politikáiban is eh, fontos szerepet játszanak. Ezek a közös értékek mindenki, mindenkit megilletnek. A polgárokat jobban be kell vonnunk, a civil társadalmat egyaránt, hogy az értékek Európáját hozzuk létre. Egy kertre gondolok, szép virágok, bokrok, fák. Robert Geigen azt írta erről, hogy egy szervezett társadalomban, amely jogállamiságban él, ez olyan, mint a, mint a kert, mint egy szépen ápolt kert. És a jogállamiságot folyamatosan óvni, védeni, gondozni kell, különben a dzsungel mindent felemészt. A kulcsfontosságú e, e, elveket nem szabad e, föladni, mert hogyha ezt föladjuk, akkor ezzel megindul a manipuláció, a polgárok nem tudnak részt venni a döntéshozásban, a hagyományok, az örökség tiszteletben tartása, ápolása, a tiszteletet, a megértést, a toleranciát, erősíti meg. Múlt héten az elnökség Helsinki-ben egy konferenciát te szervezett azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk megerősíteni az európai társadalmak ellenálló képességét, erősíteni a demokráciát, a jogállamiságot. A résztvevők konszenzusra jutottak abban, hogy a közös értékek ápolása elengedhetetlen, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor sebezhetőek leszünk mind befelé, mind kifelé. Manapság egy más eh, kihívást, eh, kihívással is szembenézünk. Legyen szó xenofóbiáról, nacionalizmusról, eh, félretájékoztatásról, szándékos manipulációról. Nem szabad e, elfelejtenünk a múltunkat, mert különben a populista megoldásoknak adjuk be a derekunkat, amelyek egyszerű megoldásokat kínálnak, vagy ígérgetnek, és ez károsítja a társadalmat. E, a populizmus egyre inkább megosztó jellegű, megosztják a társadalmat e, rossz e, és jó polgárokra, ránk és rátok, barátokra és ellenségre. Egy nyitott politikai vitára van szükség hogy szembe menjünk a radikalizációval, az intoleranciával, a rasszizmussal, a xenofóbiával. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Európa már nagyon nagy árat fizetett a múltban, és a két világháború tapasztalata megmutatta nekünk, hogy nem a különbségekre kell koncentrálni, hanem egy közös térséget létrehozni, ahol élhetünk, tanulhatunk, dolgozhatunk a társadalmaink a befogadás és a tolerancia értékeit tanulták meg az elmúlt generációk élete során. Aztán az oktatást ne felejtsük el, meg kell tanulni a gyerekek, tanítani a gyerekeknek az ellenálló képességet, a média kezelésének lehetőségét, módjait, a toleranciát, a szolidaritást. Az európaiaknak emlékeik, emlékezniük kell a múltra, hogy tanuljanak abból, és ne kövessék el a múlt hibáit még egyszer. És közösen kell fellépnünk a közös érdekek védelmében, és ezzel a társadalmunk alapjait védjük meg, a békét, a biztonságot, a stabilitást és a demokráciát, illetve a gazdasági felvirágzást támogatjuk ezzel, és közben egy ellenállóképes Európát hozunk létre. A fenntartható Európa, a fenntartható jövő, ahogy az elnökünk is hangsúlyozta. Ez az, amit szeretnénk átadni a következő generációknak. Köszönöm szépen ezt az aktuális témafelvetést. Köszönöm szépen, és most megadom a szót Avramopoulos biztos úrnak. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, kedves kollégák, nagyon örülök annak, hogy napirendre tűzték ezt a vitát. Jobb időpont nem is lenne, mint most, hogy közösen megpróbáljuk a jövőnket építeni az emlékezet alapján. Az európai választások után nagyon sok vita zajlott arról, hogy mi is az Európai Unió, mit jelent ez a fogalom az európai polgárok számára. Persze az Európai Unió nem csak egy ilyen koncepció, egy fogalom, ez a legnagyobb, legkézzel foghatóbb politikai, jogi, gazdasági és társadalmi projekt, ami a mindennapokban is létezik. Hogyha ma ugye szabadon utazunk, nincsenek határok, ugyanannyi pénzbe kerül, hogyha külföldre telefonálunk, mintha otthon. Lehet, tanulhatunk egy másik tagállamban, és a krediteket elismerik más országok, tagállamok egyeteme is. Ez azért van, mert, ezt, mert létezik az Európai Unió. Nagyra értékeljük ezt a szabadságot, de értenünk kell azt is, hogy honnan származik a, ez a jelenlegi helyzet. Emlékeznünk kell arra, hogy ez nem az égből hullott alá, ez a sok szabadság, keményen kellett ezért megdolgozni. Ma emlékezünk arra, hogy 30 éve omlott le a berlini fal, és több mint 30 év telt eh, el eh, a eh, mióta létrejött, több mint 70 év telt el, hogy a második világháború után, vagy 80 évvel az európai történelem legsötétebb fejezete után elkezdtük felépíteni az uniót. A Molotov-Ribbentrop paktum eh, után 1939. Eh, eh, szeptember 1 Németország megtámadta Lengyelországot, és ezt követően európaiak milliói éltek totalitárius uralom alatt. Érték érdekeink, az, hogy szabadon szólhatunk, írhatunk, tiltakozhatunk, hogy bármilyen foglalkozást gyakorolhatunk, hogy ott élhetünk, ahol akarunk. Ezeket a jogokat és szabadságokat egy olyan generáció harcolta ki számunkra, akik két katasztrofális háború után vonták le a következtetéseket. Ne feledkezzünk meg arról, hogy mi akik eh, egy olyan Európai Unióban eh, nőttünk fel és élünk, amely, ahogyan ezt ma ismerjük, eh, nos, mi egy olyan nemzedék vagyunk, aki már nem élt háborúban, de az elődeink küzdelmét folytanunk kell, meg kell értenünk, hogy mik azok az alapértékek, amelyekre épül az Európai Unió és a demokráciák és sose tekintsük biztosnak, hogy ez, ez mindig így marad. Az elmúlt években számos esemény vetett árnyékot Európára. A migráció, terrorizmus, dezinformációs kampányok a választásaink során, Brexit, hogy csak néhányat említsek. A polgáraink jogosan aggódnak. Sajnos ürügyül használják fel ezeket a kihívásokat a nacionalisták, a populisták, hogy teret nyerjenek. És fontos, hogy legyőzzük őket. Milyen naív és felelősség, felelőtlen megközelítés az övék. Ha valamit tanulhatunk a múltból, a közelmúltból és a távolabbi múltból is, az az, hogy csak együtt és a bizalom alapján Eh, tudjuk felvenni a kesztyűt eh, a populistákkal szemben. Az Európai Unió nem elszigetölve jött létre. Itt eh, a survival of the fittest nem működött, hanem a szolidaritás, az együttműködés a fő vezérelvünk, az, hogy a sebezhetőbbeket, a gyengéket megvédjük és óvjuk. Sőt, emlékeznünk kell a múltból levont tanulságokra is, ugyanis ha e, a történelemről megfeledkezünk, akkor megismételjük a múlt hibáit. Ezért kell olyan tevékenységeket támogatnunk, amelyek élővé teszik a múltat, és, és túl mutatva a múlton, azután segítenek együtt építeni a jövőt. De ennek nem láthatja kárát egyik ország vagy közösség sem. Európaiak is lehetünk, és patrióták egyszerre. És ezért kell mindig kinyújtani a kezünket mások felé, és üdvözölni a diverzitást. A közös európai fellépésekkel kell megtalálnunk a választ a kihívásokra, és ami ennél is fontosabb, megőrizni és erősíteni a közös európai házunkat. Ez nem szükségszerűen a kormányoktól kell, hogy jöjjön, hanem a, a, az emberek, a civil társadalom erejére is szükség van. Az Európai Bíróság a Európa polgároknak programmal akarta ezeket az értékeket a zászlónkra tűzni. 2004-ben is az volt a cél, hogy közelebb hozzunk sokakat eh, az Európai Unióhoz. Eh, sok olyan projektet finanszíroz az Európai Unió, ami lehetővé teszi azt, hogy mindenki, sokan ezekben részt vegyenek és kötelezettséget vállaljanak. Ezek a programok, projektek támogatják a különbözőséget, és erősítik a totalitárius rezsimek elleni fellépéseket, és emlékeztetnek a közös múltunkra a közös történelemre és a saját értékenkre való emlékezés kulcsfontosságú. A e, projektek erősítik a toleranciát, a közös érdeklődést, a kultúra közé párbeszédet, hiszen ezzel haladhatjuk meg a e, múltat és építhetjük a jövőt. Évente mint egy százezren vesznek részt közvetlenül a European Remembrance programokban. 2019-ben 45 ilyen Remembrance emlékezett projektet választottunk ki, és mintegy 3 millió eurós finanszírozást kaptak ezek a projektek. A prioritások olyanok voltak, mint a civil társadalom, civil részvétel, totalitárius rezsimekben, antiszemitizmus, cigányellenesség, idegengyűlölet, homofóbia, és az intolerancia egyéb formái, demokratikus eh, átállás és csatlakozás az Európai Unióhoz. Emlékezünk eh, nagy történelmi fordulópontokra az európai történelemben, ilyenek eh, voltak az 1919-es békeszerződések, amelyek lezárták az első világháborút. És a Memorial de la Shore egy 2018-as program, aminek ez a célja. Valóban európai referencia hálózatot hoztunk létre a holokauszt és más népírtásokra való emlékezés céljából. Évente egy 250 ezeren látogatnak el ezekre az emlékhelyekre. fontos az, hogy összehozzuk az embereket. Idén áprilisban például az én védnökségem alatt tartottunk egy olyan rendezvényt, amelyen mintegy 300-an vettek részt. Ennek is a ezen Jurova eh, kollégámmal együtt eh, megvitattunk számos olyan eh, témát, kérdést, amelyek kulcsfontosságuk az emberek számára, hogy jobban bekapcsoljanak az EU munkájába. Ilyen téma volt például a sokszínűség, az európai emlékezet kapcsán. Sokan beszámoltak konkrét tapasztalatokról a gyarmatosítás, gyarmatűrolom vagy a totalitárius rezsimekkel összefüggésben egyének és közösségek tapasztalatait akarjuk megismerni. De a kérdés az, hogy hogyan tudjuk kivékíteni az eltérő emlékezeteket, hogyan tudunk építeni a különbözőségre, és hogyan tudunk ebből olyan eszközt kovácsolni, ami erősíti az Európai Uniót. Én bízom abban, hogy az új bizottság számára is fontos lesz az emlékezet a bizottság egy új instrumentumra is javaslatot tett, igazság és jog alap lesz ennek az elnevezése. Egyenlőségi értékekkel összefüggő programokat tudunk ebből finanszírozni, melyek szintén az emlékezet erősítését szolgálják a jelenlegi Europe for Citizens programot fogja ezt felváltani. Az Európai Unióban az európai értékek, a jogok védelmével mindenkit arra akarunk bátorítani, hogy az életük minden területén tudjanak részt venni Eh, egy egyre szorosabbá és elmélyültebbé váló Európai Unió felépítésébe, fenntartásába. Mi az Európai Bizottság elkötelezettek vagyunk az értékek és az európaiak felelőssége mellett. Minden európai vezető, politikai eh, párt eh, a, a, együtt kell, hogy dolgozzon közös jövőnkért. Köszönöm szépen a figyelmüket, és örömmel várom, ami nyilvánvalóan nagyon érdekes, izgalmas vita lesz. Köszönöm szépen, biztos úr, ezzel rátérünk a vitára. Juknevicsényie kollega kezdi az Európai Néppárt képviseletében másfél percben. Köszönöm, elnök asszony, litván nyelven fogok beszélni. A Molotov-Ribbentrop megállapodás pontosan gyakorlatilag titkos megállapodás volt, és így osztották föl Európát, és a második világháború nagyon nagy szenvedést okozott, a holokauszt tragédiáját, a gulágokat, a kitelepítéseket. Én egy megszállt Litvániában születtem, soha nem gondoltam, hogy én valaha eljutok ebbe a parlamenti épületbe, és a, ennek a parlamentnek leszek a képviselője. Az én saját történetem is azt mutatja, hogy az EU bővítése nagyon hatékony. Mindenek ellenére az egyezmény aláírását követően 80 évvel sem tudtuk még felszámolni a következményeket, mert még mindig vannak megkülönböztetések. Moldova, Ukrajna, Grúziában az oroszok próbálják érvényesíteni az érdekeiket, a Kreml még mindig ilyen módon lép föl, nagyon sok hazugságot használnak föl. Európa céllá vált az információs háborúban. A történelem is a eszközé vált, és nagyon sok hazugságot terjesztenek. A diktátorok okozta tragédiák területén nem fogadhatjuk el ezeket a hazugságokat. Nagyon fontos, hogy ne csak a történelmről beszéljünk, hanem a jövőjéről is, pont, jövőjéről is, pontosan azért, hogy a történelem ne ismétlődhessen meg. Köszönöm. Következő felszólaló Blinkevics Jute kolléga a szocialista frakció részéről. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Az európai emlékezés meghatározza a mi európai és nemzeti identitásunkat. Mindannyian egy nemzethez tartozunk, de mindannyian egy közös európai történelmen osztozunk. A történelemben nagyon sok véres háború kell, hogy megemlékezzünk. Nagyon sok áldozata volt ennek a náci és kommunista rezsimeknek. Fontos, hogy a történelmi emlékezés, a nemzeti identitást erősítjük. Én egy olyan országból jövök, ahol volt megszállás, volt kitelepítés, volt szibériai gulág, nagyon sok kárt okozott mindez. A mai vita lehetővé teszi számunkra, hogy a történelmet ne szegény rokonnak kezeljük. A fasiszta és kommunista rezsimek felépését el kell, hogy ítéljük, illetve nem szabad elfogadnunk, hogy ezeknek a rezsimeknek a bűncselekményeit minimalizálják. Föl kell lépnünk az összes ilyenfajta propaganda ellen, a intolerancia ellen, a gyűlöletkeltés ellen. Az Európai Emlékezés napja láthatóbb kell, hogy legyen, pontos azért, hogy emlékezzünk arra, hogy milyen árat fizetünk a szabadságért, a békért, a demokráciáért. Kedves kollégák, akkor vagyunk erősek, hogyha egységesen lépünk fel. Az európai emlékezet megtartása és ennek átadása a jövő generáció számára kötelességünk.

nem emlékeznénk arra, hogy milyen történelmi sötét időszakokból lépünk, és az egyik ilyen sötét időszak volt a Molotov-Ribbentrop egyezmény, és annak a következményei brutális, cinikus fölépéseknek a következményeit kellett, hogy elviselje. Európa és elnyomó totalitárius rezsimek is a történelmünk részét képezik. Soha nem szabad megfelelkeznünk az áldozatokról és a hősökről sem, akik fölléptek ezen rezsimek ellen. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a mai Európa válasz a 35-ös Európára, 39-es Európára pontosan ellenpontként építettük Európát a totalitárius rezsimek ellenében. És ez az ellentét. Ez van a mi identitásunk közepében, és ez magyarázza meg, hogy mik vagyunk mi európai állampolgárokként. Az Európai Unió egy olyan intézmény, amely a saját tragikus múltjából építkezik közös történelmről van szó. Ezek a fájdalmas, totalitárius időszakok a nyugat és kelet-európaiakat, a régi és az új országokat kapcsolják össze, annak ellenére, hogy a hidegháború idején 40 évig megosztott volt a terület. Ezért a augusztus 23-a az Európai Emlékezés Napja rendkívül fontos a pán-európai szolidaritás miatt. A holnap elfogadandó állásfoglalásnak az üzenete az emlékezet, de az is, hogy oda kell figyelni, hogy a múltbeli hibák ne ismétlődhessenek meg. Hiszen ma azt látjuk, hogy a xenofóbia, a szélsőséges jelenségek megerősödnek a társadalomban, a tagállamokban. Antiszemitizmus, szexuális és egyéb kisebbségek elleni fellépés, migránsok elleni fellépés, az újságírók elleni fellépés, mind új jelenségek és erősödő jelenségek. Pedig nyitott demokráciát kívánunk építeni, és emlékeznünk kell az áldozatokra is. Köszönöm szépen, Ropé képviselő következik a zöldek nevében, tessék. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák, soha többé, soha többé. Ezeket a szavakat ki kell mondanunk akkor, amikor augusztus 23-ára gondolunk, 80 évvel ezelőtt, amikor is Oroszország és Németország aláírták a Molotov-Ribbentrop paktumot. Ez egy kriminális paktum volt, amely számos ország számára rémálmot, népírtást, deportációkat hozott. És és ráadásul egy 50 éves megszállást a háború után. Hogyha nem akarjuk, hogy a történelem megismétlődjön, akkor nem csak a múltról kell beszélnünk, hanem erőfeszítéseket kell tennünk, hogy az emberek szabad akaratát ne kössük gúzsba. Az Európai Unió a stabilitás garanciája volt sokáig, remélem, hogy ez a jövőben is így marad. A béke egy együttműködésnek volt köszönhető, annak, hogy minden tagállam együttműködik a döntések meghozatalában. A Molotov-Ribbentrop paktumot soha nem szabad megismételni, és ezért nagyon fontos, hogy mindenki ilyen értelemben cselekedjen, a döntéseket nyilvánosan kell meghozni, nem zárt ajtók mögött, nem titkos úton, módon. Azt remélem, hogy az Európai Unió a jövőben is garantálni tudja a polgárok jólétét. Nem szabad beadni a derekunkat a szeparatistáknak, a nacionalistáknak, és a közrendet fenn kell tartani. Köszönöm szépen, Le Breton képviselő következik másfél percre. Merci, Madame la Présidente Köszönöm szépen, elnök asszony. 80 évvel ezelőtt a Szovjetunió eh, és Németország aláírták a Molotov-Ribbentrop paktumot, amely kinyitott, megnyitotta az utat a második világháború előtt. Nem szabad eh, elfelejteni ezt a rettenetes eh, tettet, a, főleg annak nem, aki a nácizmus és a kommunizmusban tól szenvedett, és ráadásul ezen a kontinensen, ahol ez a két diktatúra egymásnak esett, el kell kerülnünk az, hogy ez megismétlődjön az Európai Parlamentben, és itt felmerül annak a vágya, hogy ezt instrumentalizáljuk arra, hogy Oroszországot megtámadjuk, hogy Oroszországot támogatjuk. Oroszország egy tiszteletre méltó országá vált az elmúlt időszakban, és partnerként kell kezelni, partnerként kell tekinteni rá, nem ellenségként. Ne hagyjuk, hogy megint csak arra vegyenek rá bennünket, hogy összemossuk a kommunistákat, az, orosz, az oroszokat, a diktatúrákat. Úgy tűnik, hogy a lobby áll a mögött, hogy, hogy diabolizálja ezt a, ezt a hatalmat, és közben a bevándorlókatnak nyitják meg az utat. Egy 32 oldalas könyvben, Franciaországban, a gyermekeknek kiadott könyvekben is ezt propagálják használják. Köszönöm szépen. Fotiga képviselő következik az EKF frakció nevében. Dziękuję pani przewodnicza. Köszönöm szépen, elnök asszony. A mai vita és az állásfoglalás apropója ezen rettenetes paktum 80. évfordulója. A náci Németország és Szovjetunió kötötte meg ezt a paktumot Vilniusban egy konferencián. hanem Kusz egykori elnök védnöksége alatt írták ezt alá. És ma már tudjuk, hogy nem volt egyszerű, de mégis sikerült megállapodni itt az Európai Parlamentben a frakciós határokon túlmutatóan egy közös állásfoglalásban. Ez a remény sugarát villantja fel, és ezzel azt gondolhatjuk, hogy Európa tud közösen emlékezni, és közösen reflektálni arról, hogy mi történt a történelemben 80 évvel ezelőtt, hogy ebből levonjuk a következtetéseket, hogy megemlékezzünk a totalitárius és diktatórikus rendszerek áldozataira. És ne felejtsük el a hősöket sem, ők, őket is említsük meg, akik ezen rettenetes rendszerekkel szembe mentek és felléptek ezek ellen. Közép- és Kelet-Európáról is beszélek, ahol két ilyen rettenetes rendszerrel kellett szembenézniük, kellett szembenézni egy generációnak, és pontosan erre szeretném felhívni a figyelmet, akkor, eh, amikor azt kérem, hogy május 25-e és eh, eh, ünnepnap legyen. Vitor Bizuszkit ezen a napon végezték ki. Köszönöm szépen, Giorgio képviselő következik másfél percre az Egyesült Baloldal nevében. Köszönöm szépen. Meghallgattam az előző hozzászólókat, és azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, történelem ről való megemlékezés. A görög kommunisták voltak azok, akik nagyon nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy újra eh, szabadságot, eh, élvezhessük a szabadságot, akik felvették a harcot az ellenséggel. A szovjet hadsereg is hozzájárult ehhez, különben nem ülhetnénk ma itt. Több millió kommunista fizetett az életével azért, hogy mi szabadságban élhessünk. És most megpróbáljuk a kommunistákat és a kommunista pártokat elítélni, és azt gondoljuk, hogy valami rejtett célt követnek, és mindenféle ellenállást le akarunk törni, amikor ezek az emberek eh, felállnak, és a hatalom ellen emelik föl a hangjukat. Láttuk a mediterrán eh, tendenciákat látjuk, látjuk azt, hogy a, medit- a földközi tenger eh, temetővé vált, látjuk a veszélyes tendenciákat Iránban és más országokban, és látjuk azt, hogy Európa is egyre több pénzt fordít a fegyverekre, a fegyverkereskedelemre, és a kommunisták voltak azok, akik szembenéztek a nácizmussal és a fasizmussal, ezt nem felejthetjük el. Köszönöm szépen, és akkor most rátérünk a következő hozzászólóra, Radakovszki képviselő másfél perce független. Vážení priatelia, I will speak Slovak because I... Szlovákul fogok beszélni. A történeti tudat nagyon fontos Európa jövője szempontjából is, de objektíven, pártsemlegesen kell ezzel foglalkoznunk. Sokan említették eh, az 1930 2009-es Molotov-Ribbentrop paktumot, de megfeledkezünk arról, hogy 39 illetve 38. szeptember 28-a és 35 között zajlott a Müncheni konferencia, ahol Franciaország és Anglia kötöttek paktumot Hitlerrel, és eladták az én hazámat. És végül is ez volt a kiváltó oka a világháborúnak Csehszlovákia megszállása, északon a lengyelek szállták meg az országot délről a magyarok, keletről, nyugatról a németek, és ez a Hitlerre kötött paktum után történt. Mi azonban nem azért beszélünk a múltról, mert ez a pokolba vezető út lenne. Mi büszke szlovákok vagyunk, nem fogjuk hagyni, hogy hamis információkkal kal töltsék meg a fejünket. A e, szlovákoknak e, nem is kell küzdeni a dezinformáció ellen. Az én népem annyira okos és intelligens, e, hogy az ilyen félre tájékoztatás egyáltalán nem hat ránk, akár Kínából, akár az USA-ból jöjjenek is ezek a hamis információk ne e, legyen ellenségeskedés Oroszország és a világ többi részek között. Ez, az ilyen ellenségeskedés néhány szlovák kollégám is támogatja, de ennek a következménye megint az lehet, hogy 6 millió zsidó vagy 25 millió szláv hal meg, vagy németek a lerombolt Dresdában és más városokban. Nem szabad ellenségeskedni, az ellenségekből is próbáljuk meg barátot csinálni. Köszönöm szépen! Gáler kollega következik másfél perc. Elnök asszony, kedves kollégák! amikor az elődeink, amit az elődeinknek 1939. Eh, augusztus 31-én meg kell élniük, ez az európai történelem mélypontja volt. Két diktátor, teljesen ellentétes ideológiai képviselői az összes európai nép kárára kötött egy paktumot. Nyolc nappal később a német birodalom megtámadta Lengyelországot, és két héttel később ugyanezt tette a Szovjetunió. A többit ismerjük. A demokráciában és a szabadságban csak Európa nyugati részén élettek a népek a világháború után és hálával tartozunk azért, hogy ez a közösség azután a kelet- és közép-európai országokat is felvette a közösségébe. Most mióta a NATO tagja is vagyunk, nem, senkinek nem kell félnie az ország, ezekben az országokban. A, akik ezeket a támadásokat el kellett, hogy viseljék, azok megérdemelnék azt, hogy ne kelljen többet félni az orosz támadástól, de sajnos a mostani orosz orosz politika miatt erre még várni kell. Emlékezzünk Európában arra is, hogy hogyan és hogyan történt az, ahova ma eljutottunk, de most együtt vagyunk. Köszönöm, Gáler úr. Mixer kollega következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A második világháború elejére emlékeztünk, ne szabad megfeledkeznünk azokról a milliókról, akik életüket vesztették a nácizmusban. És fontos emlékezni arra is, hogy ezt a paktumot a náci Németország és a Szovjetunió kötötte meg, és megszállták a három balti országot, és Európa sokszor hallgatott, és a keleti, kontinens keleti része nem szabadult fel további fél évszázadra, diktatúrák uralma maradt maradt. Ne engedjük meg, hogy szelektív legyen a e, memóriánk, mert az autoriter rezsimek és a liberalizmus által létrehozott eh, rezsimek eh, nagyon sok szenvedést okoznak. Eh, most szélsőséges, homofób, xenofób mozgalmak is felütötték a fejüket. Nem szabad, hogy elfeledkezzünk a múltban elkövetett hibáktól, és meg kell védenünk az európai értékeket. Köszönöm szépen. Gőrenc kollega következik. Egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon fontos az emlékezet Európa jövője miatt. Ez a jelenlegi állásfoglalásnak a témája, és ezt kívánjuk ezzel hangsúlyozni. Meg kell tanulnunk azoknak a drámáknak a, levonni a következtetéseit, amelyek a 20. században bekövetkeztek, és ez a legjobb eszköz, hogyha történelmileg megalapozott, tagadhatatlan tényekre alapozunk olyan tényekre, amelyeket meg lehet írni a történelemben. Nagyon fontos a történelem, és fokozatosan az emlékezetnek át kell, hogy vegye a szerepét a történelem. Több alkalommal tudtam hangsúlyozni itt a parlamentben is ezt az igényelmet, hogy nagyon fontos, hogy a Nürnbergi pernek a dokumentumait az összes európai nyelvre le kell fordítani, mert ez járul ahhoz, hogy a történelmet, a történelmi igazságossággal terjeszteni tudjuk az iskoláinkban, és a fiatalok hozzá tudjanak férni ahhoz, hogy milyen atrocitások történhettek a múltban. Köszönöm szépen, Lagodinski kollégája a szó, egy perc. Köszönöm. Hogyan tudunk közös jövőt építeni, hogyha nem tudunk megemlékezni a közös múltunkról? senki nem menekülhet meg az emlékezet kieséstől. A Németországban a emberek fele egyszerűen nem akar emlékezni a totalitárius időszakra. Emlékeznünk kell a holokaszt, a zsidó áldozatokra, a roma áldozatokra, de Berlinből érkezem, úgyhogy beszélnünk kell a kelet-európai barátainkról is. Ez, ezzel tartozunk ezeknek az országoknak, mert mi a másik oldalon voltunk a háborúban, és ezt kell fölélénkeltenünk. Például beszélünk ezekhez a fiatalokhoz, akik itt ülnek fönt, helyezzük ki az internetre mindezt, és adjunk életet a történelmnek, de ennél is többre van szükség. Meg kell, hogy hallgassuk hogy a kelet-európai barátainknak milyen aggájaik vannak. Igen, biztonsági aggályok, energia vannak, és mindegyiknek a gyökere a tragikus történelemben, tragikus módban található. Egy valóban közös európai külpolitikát kell, hogy kialakítsunk, és ez lesz a válasz a tragikus múltra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Krá kolléga következik egy percben. Meine Damen und Herren! Kedves kollégák, ezekkel a interkulturális papírokkal mindig az a baj, hogy túl egyoldalúan hivatkoznak bizonyos történelmi eseményekre, római görög hagyományok alapján a felvilágosodás vonalán. Nem szabad csak egy hagyományból kiindulva meghatározni az identitásukat. De hogyha meg akarjuk határozni azt, hogy hol siklottak ki a dolgok, akkor tegyük fel azt a kérdést is, hogy miért nem foglalkozunk a szellemi alapokkal. Abszurd az, hogyha pont azok, akik eh, segítettek a kommunista terrort életben tartani, és akik eh, ezek utódjaként eh, élnek, hogy most pont ők prédikálnak az emlékezés kultúrájáról az identitás, egy régió identitása a múlt pozitív tanulsága. Itt nem szabad egy ilyen kívülről ránk erőltetett prédikációt által hagyni, irányítani magunkat. Itt ez a papír is csak azt érdemli meg, hogy ne foglalkozzunk vele. Köszönöm szépen. Most pedig Tomas is kolléga következik egy percben. Köszönöm szépen kommunizmusról, fasizmusról, nácizmusról beszélünk. Úgy gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy mi vagyunk az első olyan generáció, amelynek nincs háborús tapasztalata. Horvatország nem 1991-ben nem volt az európai közösség része, de Európában volt, és elfelejtik, hogy milyen agressziót kellett elszenvednie hazámnak, Horvátországnak a jugoszláv hadsereg részéről. Látunk meghalni 80 ezer embert, akik a hazájukat védték, és még mindig keressünk eltűnt embereket több milliárd eurós kárt okozott a háború. Kevesebb, mint 4 millió lakosa számol az országunk, és mindezért igenis hibás az Európai Unió fellépése is. Gondoljunk arra, hogy mi történt, milyen sors jutott Horvátországnak. Jó lenne, hogy ezekre a dolgokra is emlékezhetnénk. Én Régó. Köszönöm szépen, de Régó képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Délről jövök. A második helyen állunk a tömegsírok száma tekintetében hiszen fasiszta történelmünk volt. A franco időszakban rendkívül sok gyilkosságot követtek el, és most próbáljuk fölmérni ezt a nem régi történelmi helyzetet ugyanakkor instrumentalizálni kívánják a történelmet, és nem is említik azt, hogy Spanyolországban mi történt. Ne csak a múltról beszéljünk, beszéljünk a, jövő, a jelenről is. Amikor a eseményekről, a történelmről beszélünk, akkor gondoljuk végig azt is, hogy a spanyol köztársasági harcosok mennyit tettek azért, hogy felszámolják a fasizmust Európában, vagy beszéljünk a nemzetközi csapatokról. Ezért egy történelmi emlékezett dokumentumot kívánunk, hogy készítsünk. A franki, időszak alatt a tömegsírokba temetett emberek, áldozatok felkutatását is követeljük, hiszen nagyon sokan az életüket adták azért, hogy a békért harcoljanak. Danke. Als nächstes in der Aussprache Herr Köszönöm szépen. Nikolau Alavanos képviselő következik másfél percre. Köszönöm szépen. A mai vita mindenki ezt tudja. Hát nem emlékezésről beszélünk, nem a jövőről beszélünk, ez csak egy kommunizmus ellenes delírium, és az állásfoglalás, ami elkészült, ez csak antikommunista, provokatív, nem felel meg a történelemnek, vissza kell vonni, és el kell felejteni, mert különben az emberek nem fogják elfelejteni, hogy kiszavazta ezt meg. Itt van egy rejtett terv, és semmi más nem akarnak, mint a kommunista szimbólumokat és a kommunista pártokat betiltani, és mindenhol a kommunistákat látják, azt látják, hogy a kommunisták mindenhol leskelődnek, és ez mind a reakciósok és a történelmet nem ismerők munkája. A tény az, hogy, a szövje, hogy Szovjetunió hatalmas mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a fasizmustól megszabadulhassunk, és ezt nem szabad elfelejteni. Emlékeznünk kell az áldozatokra, eh, azokra, akik a nácizmus eh, ellen felléptek, a fasizmus ellen felléptek, eh, akiket azzal vádoltak, hogy náci kollaborátorok, mindenkinek ismernie kell az igazságot, a kommunisták, a kizsák, azt mondják, hogy a, a kommunisták csak a kizsákmányolást képviselték, holott ők voltak azok, akik haladó szempontot képviseltek. Köszönöm szépen. Szikorszki képviselő következik másfél percre. Köszönöm szépen. Ez a vita ennek az eredménye egy állásfoglalás lesz. De miért van erre van, miért van egyáltalán szükség? Miért nem ismerjük el, hogy a Szovjetunió, a náci Németország szövetségese volt éveken át, és a kommunizmus rettenetes áldozatokat követelt. Egy francia képviselő arról beszélt, hogy ez eh, most már teljesen más, de e, ez, ez sem felel meg a valóságnak. Rengeteg e, esetben a tényeknek ellentmondanak a beszámolók. Nagyon fontos, hogy emlékezzünk a Molotov-Ribbentrop paktumra. Pirecki egy fontos és jó védnök lenne egy ilyen emlékezési napon, megemlékezési napon. Őt Auschwitzba hurcolták, és neki ajánlhatnánk ezt a történelemre való emlékezés napját. Nem dicsérték meg, és nem jutalmazták meg a hőstetteért, hanem a lengyel rezsim őt megbüntette. Én támogatom az szállásfoglalást, elnök asszony. Köszönöm szépen. Kameravert képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony a fiatal generációnak megmagyarázni azt, hogy mindez hogyan jött létre, és nekik a kezükbe adni a megfelelő eszközöket, ahhoz emlékeznünk kell a múltra. Anélkül, hogy ismernénk a rettenetes világháborúkat, a halált, a szenvedést, a, a, a, a azt a rettenetes pusztítást, Európa megosztását, az vasfüggönyt, anélkül, hogy értenénk, de anélkül, hogy értenénk a német népek közötti közös értékeket, a kultúrát, stb. Enélkül nem tudjuk megérteni azt, hogy hogyan lehet együttműködni. Nagyon fontos, hogy ismerjük egymás történelmét, zenéjét, művészetét nem tudunk úgy emlékezni, hogy a kultúra és képzési politika ezt nem támogatja. Ezért elfogadhatatlannak tartom ezeket a csökkentéseket a költségvetésben. A azonban az is elfogadhatatlan, hogy a kultúrát és a képzést a bizottsági posztokban sem találjuk meg. Ezt meg kell változtatni, erre nem volt példa az elmúlt húsz évben. Azt, vártom, azt várom, hogy nagyobb fontosságot tulajdonítsanak ennek a fontos témának, a kultúrának és a képzésnek, mert e nélkül nem tudunk emlékezni. Köszönöm szépen. A következő le lenne Pagazaro Tundia képviselődőt, nem látom, így aztán franc kollégával folytatjuk, egy perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselőtársa! Szeptember 1-én 1939-ben kezdődött Európa történetnek legembertelenebb, sötétebb időszaka, amely a holokauszt ímlött rettenetet is magával hozta, romákat, homoszexuálisokat, zsidókat bestiálisan gyilkoltak le a tömegével a nácik. Erre az időre kell emlékeznünk, a nemzetszocialista bestializmusra, az emberek megölésére, és ez különösen a túlélők kell, hogy erről megemlékezzenek. Ezen a nap